Okay, colleague. We just start. Uh, Kezdjük el. A következő módosítások adódnak az napirendben. Az új hetes pont a Schengeni térség működéséről, ahol jó jelentéstevő előadásában 11 óra 15-kor lesz. Kérem, jegyezzék le, hogy horvát és gélik nyelven nem lesz tolmácsolás ma. Kedves kollégák, megyünk tovább. Eszmecsere Rob wainwright az Európa közgatójával. Kollégák, néhány héttel ezelőtt volt egy meghallgatásunk Debole asszonynal, aki jelölt Wainwright úr utódjaként. Ma meg alkalmunk lesz visszatekinteni arra a kilenc évre, amelynek során Weinreit úr volt az Európa vezetője. Köszönöm a szakmaiságát, az elkötelezettségét, amely vezette az ügynökséget. 2009-ben vette át az igazgatói posztot, mandátuma pedig 2008. április 30-án jár le. Először Wainwright úrnak adom meg az út, hogy egy prezentációt tartson, ez pedig eszmecsere követi majd a képviselőkkel. Wainwright úr, parancsoljon! Morning everyone. Uh, it's a pleasure to be here. One last... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, öröm ismét és utoljára itt lenni, és beszámolót nyújtani arról, hogy mi történt a kilenc, lemúlt kilenc év során. A legfontosabb mondandóm talán az, hogy szeretném hogy megköszönni azt az együttműködést, amely különösen az Önök Szakbizottságával folyt le nagyon intenzíven, nagy elkötelezettséggel. Köszönöm az Önök személyes vállalásait, amelyekkel segítették munkámat, amelyel én segítettem a tagállamokat, és mi segítettük az állampolgárok biztonságának védelmében az EU-ban. A következő tíz percben szeretnék néhány pontonban reflektálni arra az időszakra, amelyben én vezethettem az Európolt, ennek az összefüggése, hogy már több alkalommal megbeszéltük ebben a szakbizottságban, az, hogy a belső biztonsági kockázatok egyre kiterjedtebbek, komplexebbek, bonyolultabbak. A terrorista támadások rettenetes élményei az elmúlt három-négy évben mindenkit megráztak. Olyan trendek ezek, melyek megváltoztatják a terrorizmus paradigmáját. A történelmi tradícióban ezt nemzetbiztonsági kockázatként kezeltük, ma viszont a kollektív biztonság kockázataként határozzuk meg, mert nem csak nacionalista típusú vagy nemzeti típusú érdekeket sértenek ezek, hanem a nemzetközi dzsihadizmus lényegileg a transnacionális csapás képességgel jellemezhető, globális, globális eszközökkel működik, és globális eszközökkel kell válaszolni rá. Ez azt jelenti, hogy több ezer radikalizált ember működik, él Európában, sokan Szíriából, Irakból utaznak ide-oda. Valóságos nemzetközi jelenségé vált ez a biztonsági kockázat, és ez mindannyiunk számára, akik az EU intézményi munkában, együttműködésben dolgozunk, nyilvánvalóan tesz, hogy kollektív biztonságpolitikai válaszra van szükség. És ez a szervezetbűnözés és szájberbűnözés különféle formáira is igaz. Az embercsempészés, amely hatalmas léptékugrást élt meg 2015 óta, és amely olyan jelenség, amely az elmúlt kilenc évben elég nehezen kapott prioritásos figyelmet a kormányoktól. Az ember elleni harc ugye ma már nagy, előrébb rangsorolt, de mégsem annyira, mint kellene a kormányok részéről. Holott több ezer ö, munka, illetve szexuális kizsákmányolás céljából ö, csempészett emberről tudunk, és ezek nagy része EU állampolgár. A kísérlet nélküli kiskorúak problémáját is ide sorolnám, akik még inkább kizsákmányolhatnak. A bűnbandák a migrációs válság összefüggésében jelentős probléma ez, ilyenként kell foglalkozni vele. Aztán más bűncselekményformák, amelyek az elmúlt kilenc évem során nőttek nagyjá, nagy léptégű csalások, amelyek nem kapnak annyi figyelmet, mégis a gazdaságot rettenetesen károsítják. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények, amelyek akár 85 milliárd euró kárt okoznak gazdaságának évente. Hatalmas negatív, hatalmas kár ez a versenyképességünk és a gazdasági növekedésünk kárára. Vannak ö, rálátásaink arra, hogy hatalmas bűnszervezetek több országban, többféle bűn ágazatban működve dolgoznak. Aztán persze a hagyományos mafia csoportok is problémát jelentenek sok tagállamban, ám ezek mellett vállalkozó jellegű nemzetközi szindikátusok is megjelentek a bűncselekmények körében, és ide sorolható a Darknet jelensége is. Kb. 400 csúcs pénzmosó szindikátus tagról tudunk, akik a legprofibbak a piszkos pénzek a bankrendszerekben való átmosásában. Az Európa ismereté szerint egy hatalmas léptékű bűncselekmény. Ugyanakkor a cyber bűncselekményekről is elmondható, hogy a legnagyobb kihívás jelentik talán. Nem jelentenek olyan azonnali kárt, mint a terrorizmus mondjuk, de hosszú távú olyan kihívást jelentenek, amelyre válaszolnunk kell, hiszen az új technológiák alkalmazás, mint a Darknet, az inszkripció és titkosítás, a kriptovaluták mozgatása, amely sok esetben például a bűncselekmények profitját vagy a, a váltságdiakat is ilyenben fizetik, hatalmas figyelmet kell kapjanak, és a malware eszközök alkalmazása a bűnszindikátusok részéről egy olyan tendenciát mutat, hogy korábban ugye olyasmi történetesek, hogy e, több millió e-mailt küldtek ki embereknek, és egy százalékos siker esetén is tudtak besebelni pénzt. Innen tovább léptek sokkal rentábilisabb eszközök felé. A, a bankok, a vagyonos emberek, az egyes szolgáltatások megtámadása, internetes támadása pénzszerzés céljából, és jelentősen megnőtt, és itt két különösen aggasztó jelenségről beszélnék. Először is az, hogy iparosodott úgymond a, a föld alatti cyber bűnöző közösség. Több ezer profi kapcsolódik össze hálózatokba, ezekben a bűnszervezetekben. A Darkneten, a Darknet is olyan piacfórumokon, a több százezer fegyver, kábítószer, gyermekpornográfiai termék cserél gazdát. Ipari méretekben folyik ez, mega méretek között, és ez élteti ezeket a hatalmas szájberbűnözői szervezeteket. Hatalmas kockázat ez. És van még egy utolsó trend, ami az elmúlt 18 hónapban érzékeltünk nőni, hogy inkább konvergál az államilag szponzorált szájberbűnözői tevékenység a bűncsebb szervezetekkel. Szándékosa -e vagy sem, nem tudjuk, de az, hogy államilag szervezett cyber bűnözés vagy cyber tevékenységek összekapcsolódnak a bűnszervezetekkel, nagyon-nagyon veszélyes jelenség. És ez azt jelenti, hogy a még legjobban védett kormányok és vállalatok is nagyon kivannak téve támadásoknak ennek révén. Természetesen egyre nemzetközi eh, szinten működik a szervezet bűnözés, bűnözés, illetve egyre bonyolultabb, egyre nagyobb mértékeket ölt, és egyre nagyobb terhet ró ez a, a Europolra természetesen. Erre reagáltunk egyrészt az Európai Uniós eh, intézményes keret segítségével, ezt mindenképpen le kell szögezni. A jogalkotó eh, erősebb jogszabályokat hozott, konkrétabb irányelveket, melyek segítségével az elmúlt években a terroristák mozgását sikerült nyomon követni, illetve így a külföldi harcosokat is vissza lehetett szorítani. Ezen kívül ott van a pénzmosás elleni irányelv, aztán a kibérbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok, tehát van egy ilyen szabályozási válasz, amely rendkívül aktív, és ezért köszönettel tartozunk. A Europol részéről is két fejlemény történt, két nagyobb fejlődés a struktúrában. Egyrészt a 2017-es Europol jogszabály megszületett, amelyre nagy hatással volt a Libe szakbizottság, a konstruktív munkát köszönjük, illetve a költségvetési hatóság forrásokat folyósított. Az én 9 éves munkaidőm során mintegy megduplázódtak, a munkatársak száma mintegy megduplázódott, és a költségvetés pedig 122 milliós keretben mozog. Természetesen a tagállamok támogatják a munkánkat, illetve a harmadik országok is. Összefogjuk a szaktudást, az ismereteket, és megpróbálunk összekapcsolni egy nagyon nagy közösséget, az ügynökségeket és a nemzetközi közösséget. Egyre nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk, és a, ez, ez mutatja az is, hogy most 220 liaison tisztviselővel dolgozunk, mint egy 40 országból, tehát ezeknek a száma is megemelkedett. Sehol máshol a világon nem találunk ilyen összpontosított erőforrást a rendfenntartás területén. Tehát a Europol nagyon fontos szerepet tölt be a bűnözés és a terrorizmus visszaszorításában. És természetesen az egyik legfontosabb feladatunk az az, hogy ezekre a veszélyekre, illetve azoknak a minőségére összpontosítsunk, ezért szakmai központokat hoztunk létre, például a kibérbiztonsági központot, amely az egyik legfontosabb nemzetközi központ a kibérbiztonság területén. Aztán a migrációs és embercsempészeti központ is létrejött két évvel ezelőtt, több mint száz műveletet, operációt végez, és természetesen ott van még a terrorizmus ellenes központ is. Mindez az én igazgatóságom ideje alatt jött létre. Célunk az volt, hogy összpontosítsuk és koncentráljuk a rendfenntartó szervek munkáját, illetve a szaktudást, a szakértelmet. Ami a terrorizmus elleni központot illeti, nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen szinten kell megosztani az információt, itt a szakbizottságban is beszéltünk erről. Voltak kihívások, nehéz volt meggyőzni a nemzeti eh, biztonsági szerveket arról, hogy osszák meg az adatokat, az információt. Az elmúlt két évben ezen a területen fejlődés történt. Az Európai Információs Rendszer eh, több információt kap a tagállamoktól, mint egy 6000 jelentést kaptunk korábban a terrorizmus kapcsán 6 ezret, ma fél millióról beszélünk két éven belül. Ilyen változást tapasztaltunk, ez pedig nagyon jól mutatja, hogy a tagállamok hajlandóbbak arra, hogy megosszák az információt. Aztán a tavalyi év során 439 operáció történt a terrorizmus ellenes központban. Itt is jelentős emelkedés történt az előző évhez képest. Az elmúlt kilenc évben mintegy kilencszeres sére növekedtek a határon átnyúló esetek, amelyekben a, az Európol szerepet vállalt. Ez azt is mutatja, hogy az Európolt egyre többször megkeresik, és erre egyre jobban tudunk reagálni. Ennek középpontjában az információ áramlás kezelése áll. Mint egy 1200 rendfenntartó szervvel dolgozunk együtt. Nagyon sok ügynökséget összefogunk, tehát és szerintem ezzel a legkiemeltebb, legjobb adatbiztonság, illetve rendfenntartási rendszert alakítottuk ki, ez pedig bizalmat kelt, és az információ megosztásához vezet. Természetesen egy nagyon fontos adatvédelmi keretben dolgozunk, ez hitelességet kölcsönöz nekünk, csak olyan adatokat gyűjtünk be, amelyekre szükségünk van, és csak azokat tartjuk meg, illetve mindig a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcra összpontosítunk. Ezen kívül emeltük az analitikus kapacitásunkat, erre nagyon sok időt és energiát szántunk. E, ennek eredményeképpen megfelelően tudjuk kezelni a jelentős mennyiségű adatokat. 2017-ben átléptük az 1 milliós küszöböt, egy éven belül, ami a, a különböző jelentések és információk cseréjét illeti. Természetesen ez óriási terhet ró ránk. Tehát begyűjtjük az adatokat, elemzést végzünk, és ezzel tudjuk azonosítani a határon átnyúló dimenziókat, és ez nagyon fontos természetesen a jövőbeli munkához is. Mindez azt jelenti, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy egyre nagyobb hatást fejtsünk ki, és így a bizalom is növekedett. A legutóbbi közvélemény kutatások alapján 72 ponton állunk, 100 pontból az elégedettség tekintetében, 10 évvel ezelőtt ez 57 ponton állt. Nagyon remélem, hogy fel tudjuk használni tudásunkat, illetve befolyásunkat ebben a közösségben, többek között az önök segítségével is, és tudunk segítséget nyújtani abban is, hogy milyen környezetben, illetve milyen formában alakítjuk ki a jogszabályokat. Nagyon fontos, hogy megfelelő irányba haladjunk, azért, hogy a szakértői tudásunk segítse és támogassa a döntéshozatal, illetve jogszabályalkotási folyamatokat. Természetesen nagyon sok területen problémával kell szembenézni. Eddig nem szóltam a forrásokról, nem csak az Európol esetében, hanem a belső biztonság fenntartásával kapcsolatos közösség tekintetében is. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon alacsony mértékű, és nem felel meg a célnak, illetve a feladatnak. Véleményem szerint még mindig küzdünk a szisztemikus tehetetlenséggel, inerciával, nagyon bonyolult és komplex problémákkal kell szembenéznünk, és ez bizony óriási akadály, ami a pénzmosási keretet illeti, szerintem ez az a terület, amelyet nagyon sikeresen sikerült kialakítani, de sajnos azt látjuk, hogy nem eléggé hatékony, óriási jogalkotási munka, illetve energia ment ebbe az irányba. A banki közösség is mintegy 1 milliárd dollárt folyósított. Az elmúlt 30 évben hoztuk létre ezt a rendszert, és ez, ez most már elavult, nem hatékony, a modern dimenziókra nem tud reagálni, és itt különösen az információ cserére tenném a hangsúlyt. Tehát úgy gondolom, hogy egy általános és alapvető áttekintésre van szükség, hogyha valóban követni akarjuk a pénzeket, a pénzmozgásokat, mert jelenleg ez nem kielégíti. Kielégítő, és természetesen ez áll a bűncselekmények elterjedésének hátterében. És végül utolsó gondolatként ismét szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, illetve a Libes szakbizottságnak, megfelelő költségvetéssel és forrásokkal rendelkezünk, és így sikerül hallatni a hangunkat a jogszabályok kialakítása során. A tanács, illetve a parlament meghallgatott bennünket, és köszönöm szépen ezt az együttműködést, valamint az elkötelezett részvételt, illetve munkát. Ezt nagyon fontosnak tartom. A parlamenttel egyre szorosabb a kapcsolatunk, és ez nagyon fontos számunkra, nem csak azért, mert ez egy alkotmányos követelmény, hanem azért is, mert nagyobb hitelességet, elszámoltathatóságot kölcsönöz számunkra, és ez nagyon fontosnak tartjuk. És ismét személyesen is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, azoknak is, akik nem tudtak ma eljönni, illetve a szakbizottságnak azért, hogy támogattak. Nem mindig értettünk egyet, de hát ilyen természetesen a demokratikus vita, de azt kell, hogy mondjam, hogy mindig is tiszta szívemmel és tudásommal szolgáltam az Európolt, és megpróbáltam megfelelően beszámolni a munkánkról. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen az érdekes prezentációt az Európai Parlament készen áll a jó együttműködésre, mint mindig az Európollal. Első kérdésem, Weinreit úr, az tud elmondaná nekünk, hogy ön szerint milyen tevékenységek, másképp mondom, mi a legnagyobb sikere a szervezetnek? az elmúlt kilenc év során mi volt a legnagyobb siker ön szerint? És milyen jellegű problémákkal kell még mindig szembenézzem? Mi az, amit nem sikerült megoldani el eddig? És most Megnyitom a teret a koordinátok előtt elsőként. Zippel asszony, nem? De? Köszönöm szépen. Elnézést kell kérjek. Kicsit későn futottam be. Ám épp azon a ponton, amikor a, a hackingről beszélt. És ez felvet egy kérdést olyan témában, amelyet nem rég a koordinátorok ülésén vetettek fel hétfőn. Tehát emlékszik rá, hogy még 2013-ban a belgakom rendszerét hekelték meg hírszerző szervek a vádak szerint. A belgakom képviselőnek tettünk fel kérdéseket az adott védelmi főbiztos igazgatójának, meg önnek, a brit kormány meg nem akart részt venni ezen az ülésem, talán jó oka volt rá. Nos, a Europol nem kapott megbízást a tagállamoktól arra, hogy kivizsgálja ezt a hekkelést, ugyanakkor néhány héttel ezelőtt a belga rendőrség beadott egy kérelmet a hírek szerint a Europolnak, a European Cybercrime Center kérte, hogy a cybercrime elleni rendvédelmi választ fokozzák fel. Ám az Europol nem akart semmit módon részt venni a vizsgálatban, a nyomozásban, és semmi módon nem akart nyomozni, különösen Nagy-Britannia szerepe kapcsán. Vajon az Európa miért nem segített a belga kérelemre reagálva? Teszem fel a kérdést. Köszönöm, Ensz asszony. Gott, so schnell, ich gar nicht damit gerechnet. És számoltam azzal, hogy ilyen hamar szóhoz jutok. Köszönöm szépen. Frakcióm nevében Vrenrejt túl szeretnék önnek köszönetet mondani. Nagyon ellentmondásos vitát folytatunk le, ez persze a dolgok természetében rejlik, ez világos. Ugyanakkor az Europolnak fontos funkciót kell betölteni európai szinten, a rendőrségi hivatalok összekötésében, a strukturális együttműködésben, különösen a terrorizmus leküzdését illetően. Azt hiszem ez vitathatatlan. Nagyon sok eset volt az elmúlt esetekben, ahol megmutatkozott, hogy a rendőri szervek együttműködése, a valódi összekapcsolás és a szükséges információcsere nem olyan egyszerűen megvalósítható volt. Ugye más frakciók ezt mindig is kritizálták. Azt hiszem, Azonban itt sok dolgot kell összefüggésben látnunk, amikor a terrorizmus problémáját joggal felvetjük, ahogy ön is felvetette. Kétségkívül nagy részben osztjuk az ön által mondatok nagy részét. Ugyanakkor a megelőzésről európai szinten nagyon komolyan kell beszélnünk, nem pedig egyfajta mellékszálként. Aztán meg arról is, hogy hogyan tudjuk a terrorizmus okait valóban kezelni, ezt megvizsgálni. Ez persze nem az Európol feladata, hanem általánosan egy európai szintű feladat, és a tagállamok nagyon kevés figyelmet szendeltek ennek a feladatnak sajnos. A terrorizmus nem ö, megoldható a rendőrség által ez a probléma. Aztán itt Egyensúlyt kell létrehozni a biztonság és az alapvető jogok között. A parlament nagy súlyt helyez az alapvető jogok problémájára, hogy ez egyensúlyban legyen a biztonsági igényekkel. Mindig is átláthatóság mellett voltunk, az idevágó rendelet kapcsán is és itt persze az adatvédelem kérdése merül fel. Nekünk az a véleményünk, hogy harmonizált adatvédelmi rendszerre van szükség Európában. Az Európol nem egyfajta földön kívüli adatokat dolgoz fel, hanem egy közös adatvédelmi rendszerre van szükség, és persze minden ügynökségnek ehhez kifejezett hozzáférést kell biztosítani, mint az Európolnak, amelyek igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó ügynökségek. Itt egy kompromisszumért kell harcolnunk. Én ennek a dossziénak a jelentéstevőjeként mondom ezt, és megoldást kell találnunk, de ez nem jelentheti azt, hogy nem teszünk semmit. Ez nagyon fontos dolog, és ezt az üzenetet szerettem volna most közvetlenül átadni önnek. Köszönöm. Mr. Lenars. Köszönöm szépen, Lenars úr. Thank you. Uh, köszönöm. Köszönöm szépen Wainwright úr, hogy eljött. És köszönjük a kiváló együttműködést, amelyet az elmúlt években ezzel a házzal folytatott, és köszönöm a személyes ö, vállalásait melyet kifejtett az állampolgáraink biztonságának védelmében, és ezt a frakció nevében is mondom. Köszönjük, hogy megköszönte a parlamentnek, hogy mi mindig adtunk megfelelő forrásokat. Néhány mondattal korábban ugyanakkor azt mondta, hogy túl kevés a pénz az EU-ban a kihívásokhoz képest, amelyek előttünk állnak. Nos, e- ennek kapcsán kérdem, Mit tegyünk? Mit lehetne javítani a munkánkon? Vagy a forrásokat kellene átalakítani? Hogyan tudunk jobban segíteni önöknek a kihívások kezelésében, amelyekről beszélt? Aztán beszélt arról, hogy az Európol adatbázisaiban milyen változások vannak. Ugye ebben a házban most az interoperabilitás is fontos téma, a központi EU rendszerek interoperabilitását illetően az Europol is részben szerepet vállal ebben, ám nem igazán erősen. Ön szerint milyen hozzáadott értéket hozna, ha az Európol is részt venne az interoperabilitás kialakításában? Aztán, ha megnézzük azt a kilenc évet, amelyet az Európa igazgatójaként töltött, és a szabályozási úgymond terepet megnézzük a biztonságpolitika területén, milyen prioritást jelölnek ki számunkra? Jövőben mind kéne dolgoznunk még jobban a közeljövőben. Köszönöm, Grappini asszony. Mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Nagyon köszönöm. Először is Nagyra becsültem az ön őszintességét. Több ízben hallhattam már önt személyesen, és nagyra becsülöm az őszintességét, azt, hogy objektív módon mutatja be a dolgokat el, magyarázza, hogy melyek a problémák, melyek a nehézségek. Ön persze az előrelépést is kiemelte. Az európai polgárok szerint az Európol a legfontosabb intézmény, amelynek biztonságot kell szolgáltatni az európai térségben. Tehát nagyon fontos szerepet játszanak önök. Ön elmondta, hogy az intézet radikálisabbá vált, a biztonságot már nem lehet csupán nemzeti szinten kezelni. Ön azt mondotta, hogy kollektív módon kell reagálni. Ön szerint mely megoldás tenne lehetővé a kollektív módon való reagálást? Aztán azt mondta, hogy önök biztosítják a különböző európai ügynökségek közötti összekapcsolást. Van egy optimális működési formula a rendszer működtetésére. Önök, tehát a kapocs a különböző ügynökségek között. Aztán amikor a problémákról szólt, Ön az egész rendszer tehetetlenségére mutatott rá. Én a magánszférából jövök, és ott nagy, mindig gyors a reakció, hogy, hogyha nem, akkor nem lehet túlélni. Itt milyen megoldásokat lehet javasolni, hogy kilépjünk ebből a tehetetlenségből? A parlamenten belül is tapasztalható ez a tehetetlenség, és önnek igaza van, amikor azt mondja, hogy megérthetjük mi is ezt a problémát. A parlament mindenképpen segíthet önöknek, elmagyarázhatjuk ezt a polgároknak, és azt hiszem, hogy a bizottsággal együtt megoldásokat találhatunk, hogy kilépjünk ebből a tehetetlenségből, az Európol valódi kapocsként működjön a többi ügynökség felé, és kollektív módon találjunk megoldásokat láttam ma reggel a hírekben, hogy újfent merénylet következett be, négy személy halálozott el ebben a merényletben. Tehát mindenféleképpen el kell hárítani a terrorista támadások által ö, jelentett veszélyeket, illetve a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos támadásokat is. Ezek tehát a kérdéseim. Mindenféleképpen tanulságokat kell kialakítani a vita után, és a parlament is tanulságokat mutathat be a több intézmény felé. Yes. Cabras úr. microphone doesn't work? Yo, it works. Well, thank you. I repeat, thank you very much for your presence and for your work. Köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönöm a munkáját. Én is egy jó megérdemelt jövőbeli sikeres pályát kívánok önnek, és azt, hogy az Európol minden tevékenységében még sikeresebb legyen. Még ennél is, mint most. Jól tudjuk, hogy a problémák növekedtek az elmúlt években és a, a, a, a léptéke és paradigmája ezeknek a, a problémáknak, bűncselekményeknek, terrorizmusnak megváltozott. Ezt mind tudjuk. Most már eljött ez a pont, amelyet ön is nagyon jól ismer, de nem említett igazából. Holott rendkívül érdekelne engem, nevezetesen, Mi a helyzet a képzéssel? Oktatással és képzéssel az Európol tisztviselők körében. Nem csak a, a, a technikai képzésre gondolok, hanem, a, a, hanem az úgymond hát szellemi, általános szellemi színvonal oktatására, és az állampolgári ismeretek állampolgár szabadságükövében, hiszen új kihívások vannak, új módon kell ezekkel szembenézni, anélkül persze, hogy elfeledkeznénk arról, hogy az emberi jogokat azért szükséges megvédeni, ahogy kollégám is említette. Szerintem, amikor a biztonságpolitika és a szabadságjogok fontos értékét, értékét említjük, látni kell, hogy nem egy szinten érvényesülnek. Az autoriter rendszerek számára a biztonság nagyon fontos. És sok esetben aztán a biztonság biztosítása közben, mintha a szabadság sokszor hátségbe, háttérbe szorulna. Holott demokratikus rendszerekben a biztonság a szabadság érdekében kell, hogy megvalósuljon. Nem a biztonság nyomhat, nyomja a szabadságot, hanem a szabadságot kell szolgálja és védje a biztonság. Nagyon fontos gondolat ez. És azok a tisztviselők, akik ezt ebben dolgoznak, kell, hogy ismerjék, tudják, milyen értsék ennek az összefüggéseit és hierarchiáját. Tehát, még egyszer, egyszerűen mi a helyzet? a belső képzésben. Köszönöm. Csinicsi asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Rembrandt úrnak nem csupán azt, hogy bemutatta ezt a prezentációt, hanem azt a munkát is, amelyet az Európol ezen 8-10 év alatt az ön vezetése alatt végzett. Ez alatt az időszak alatt megtapasztalhattuk nem csupán azt, hogy egyre sokrétűbbé vált az Europol munkája, hanem, ami szerintem még fontosabb, hogy tovább könnyítette, támogatta az információcserét az európai országok, és nem csupán európai országok között. Ez nagyon fontos, hogy fel tudjunk lépni a határokon átnyúló jellegű bűncselekményekkel szemben, amikre ön utalt. Nagyon köszönöm te ezt a munkát. Én több fel tudtam keresni az Európolt, és a parlamenti munkám során kapcsolatot vettem fel önökkel személyesen is, és megtapasztalhattam, hogy mennyire fontos az a figyelem, amelyet az Europol a bűnözés, a határokon átnyúló jellegű bűnözés különböző ágazatainak szentelt, a terrorizmus elleni küzdelem központja, vagy a kiber bűnözés elleni központ, csak egyes példák erre. Aztán ön beszélt ugye a határokon átnyúló jellegű bűncselekmények közül az adóügyi bűncselekményekről, így például itt vannak a pénzmosáshoz kapcsolódó bűncselekmények, vagy a gyanús pénz összegek, transfere. Ugye itt a jogalkotás korszerűsítésére van szükség, ezen dolgozunk. A money Landering jogszabály az egyik ilyen. De a kérdésem az, hogy az Európol szerepét talán gazdagítani lehetne az adóügyi bűncselekményeknek kellene egy külön szekciót szentelni az Európolon belül egyfajta adóügyi hírszerző ügynökség felállításával, amely az ilyenfajta bűncselekményeket jobban tudná monitor, monitorizálni. Sajnos ezen bűncselekmények gyakran még súlyosabb bűncselekményeket, például terrorista cselekményeket finanszíroznak. Aztán ön utalt a maffia bűncselekményekre, vagy a szervezet, bűncselek, bűnözéshez kapcsolódó bűncselekményekre. Ugye nemrégiben Szlovákiában Jan Kuciak újságírót meggyilkolták, és azonnal, ugye ő oknyomozó újságíró volt, és azonnal az olasz szervezet bűnözés egyes képviselőre terelődött a gyanú. Azt hiszem, hogy nagyon keveset teszünk ezen témakörben még európai szinten. Én egy személyes kutatást végeztem, és megpróbáltam a különböző országokban létező definíciókat összevetni, a szervezet bűnözés definícióit. Egy közös definíció kialakítására lenne itt szükség, és így talán jobban lehetne koordinálni a fellépést az ilyenfajta bűncselekményekkel szemben. Szeretném megismerni az ön részletesebb véleményét ezzel kapcsolatban, utalt ugyan erre, de egy kicsit bővebben szeretném megtudni a véleményét. És még egy dolog a különféle robbanószer perkurszorok, ezeket terrorista csoportok alkalmazzák már életek elkövetésében. Ön szerint jogszabályi szinten lehetne javítani az idevágó létező jogszabályokat? És még egy dolog, egy utolsó megjegyzés. Én a terrorizmusra foglalkozó szakbizottság tagja vagyok, és sokat találkozunk a különböző szakértőkkel, akik ezen témákkal foglalkoznak. Felszére került itt egy aggodalom. Az egyik előttem szóló kolléga szólt a megelőzésről, és én is azt hiszem személyesen, hogy ahol lehetséges, volt a megelőzéssel kellene operálnunk. Van itt tehát egy aggodalom. Kérdés az, hogy a megelőzés szintjén hogyan tudunk beavatkozni. Ön szerint van-e lehetőség erre? Ugye van-e ön szerint arra lehetőség, vagy félhetünk-e attól, hogy vegyszerekkel ö, hajtanak majd végre terrorista támadásokat, és jogszabály szinten fel tudunk -e ezzel lépni, vagy az Europol, vagy egyéb terrorista elhárítási szervek mit tudnak tenni, hogy ezt a fajta veszélyt el lehessen hárítani. Köszönöm. And Mrs. Guillem. Guillem asszony. merci, euh, merci, monsieur. Köszönöm. Szeretném üdvözölni ezt a munkát, amelyet ön több éve végez. Ugyan nagyon élénk viták zajlottak itt, bizonyos témákról, és nagyon sok sikert kívánok a jövőbeli tisztségellátásához természetesen. Nagyon sok témát felvetett ön, nagyra becsültem az ön megjegyzését a kiber bűnözéssel kapcsolatosan, illetve a pénzmosás elleni küzdelmet illetően. Ez egy fajta ipari méreteket öltő jelenség az elmúlt években. Két fontos dolog van itt, amely az ügynökség munkát meghatározza. Egyrésztről egy nagyon fontos dolog az adatok megosztása az Európol és a tagállamok között, vagy fordítva inkább. Ön szerint lehet-e fejleszteni még itt a dolgokat? Kiigazításokra van-e szükség? Ön az információ volumenre utalt 6000 dokumentumról 2 millióig, tehát március 8-a van, talán azért utalok erre a következő dologra, az embercsempészet és a nőcsempészet témáira. Ez egy ősi jelenség, ugyanakkor szerintem nagyon erőtes küzdelmet kellene a jelenség ellen folytatnunk. Okay, thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen az izgalmas kérdéseket. Most eljött a válaszok ide. Wainwright úr. Köszönöm szépen mindenkinek a kedves megjegyzéseket, a hozzászólásokat. Nos, a legnagyobb siker természetesen nagyon sok sikerünk van, de az egyik legnagyobb siker az, az volt, amikor egy nagyon fontos műveletet sikerült felgöngyölíteni az egyik tagállamban, ez egy internetes gyermekekkel való visszaélési eset volt, és ez nagy mértékben emelte a Europolba fektetett bizalmat. Aztán a 2015-ös párizsi támadásokra is gondolnunk kell. Ez volt az első olyan alkalom, amikor első szintű támogatási szerepet nyújtott az Európol egy ilyen óriási támadás során a támadásokat követően a francia ügyészség kérte ezt tőlünk, és szerintem óriási szerepet vállaltunk, illetve nagy mértékben segítettük a francia hatóságokat. Ez teljesen megváltoztatta az Európol megítélését a terrorizmus elleni küzdelemben, és előtte szinte akadályoztak bennünket, ettől a pillanattól kezdve ez megfordult. A legfontosabb feladatunk az az, hogy több mint ezer ügynökséget összefogunk, és megértjük a különböző kultúrák összetettségét, illetve a technikai kapacitások eltérő mi volt. Tehát óriási volt a kihívás, de azt hiszem, hogy ezt jól sikerült abszolválnunk. Szipel asszony, igen, beszéltünk 2013-ban, 2014-ben az ön által említett kérdésről, akkor nem volt hivatalos belga kérelem, és itt nem szeretnék most kikerülő választ adni a kérdésére, de a belga hatóságok akkor információt osztottak meg a támadásokkal kapcsolatban az Európollal, az Európol platformjával, a tagállamokkal, és információt kértek azt kérdezték, hogy az adott esetre vonatkozóan van-e valakinek információja. A, az eset során egyértelművé vált, hogy itt állami támogatási tevékenység gyanúja áll fenn, az Europol pedig erre reagált, mondván, hogy nincs erre vonatkozóan információja, és egyértelműen kimondtuk, hogy mivel a tagállamok a tagállamok államilag támogatott esetről beszéltek, és e, ennek eredményeképpen nem tudtuk ezt az esetet támogatni. Ezután semmi nem történt, sőt, amennyire tudomásom van róla, semmilyen, semmilyen folyamánya vagy fejleménye nem volt ennek, és most egy jelentés készült, egy feltáró újságíró tollából ez nem pontos, ez a beszámoló, annak ellenére, hogy a jogi korlátokról beszámoltunk, Szerintem ez az újságíró félrevezető módon számolt be az adott esetről, de azóta azt kell, hogy mondjam, hogy az Európa semmilyen információt nem kapott. Sokan sajnálat bizonytalansággal vették tudomásul, hogy ez az ügy nem tartozott az Európol mandátumához. A jogalkotó ú, megváltoztathatta volna ezt, de ezt nem tette, úgyhogy ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint korábban, ilyen kérést a jövőben sem fogunk tudni teljesíteni. Ezt asszony, ezt képviselő és mások is az a terrorizmus elleni fellépésről, illetve a megelőzésről szólt. Igen, nagyon fontos ez a digitális arénában, és természetesen a megelőzési tevékenységünk erre összpontosít, mint egy 80 közösségi média platformmal dolgozunk együtt, és a terrorista tartalmak levételét segítjük elő. A radikalizáció ellenességben azonban az Europol nem vállal konkrét szerepet. Aztán természetesen az alapvető jogokra is oda kell figyelnünk, egyensúlyt kell kialakítani. Jelentéstevőként elismerjük, hogy az adatvédelmi adatban milyen fontos munkát végzett a jelentéstevő, illetve megvan az a logika is, miszerint egy harmonizált közös rendszert kell létrehozni, ennek is értjük fontosságát. Egy évvel ezelőtt a szakbizottság nagyon fontos szerepet töltött be abban, hogy az adatvédelmem területén az Európa munkáját segítse. Nagyon rövid idő alatt megváltozott tehát a jogi keret, és ez gyakorlati és jogi kihívásokat támaszt. A cél a közös harmonizált rendszer, és természetesen nagyon fontosnak tartjuk, hogy az adatvédelmi eh, rendszer alkalmazásának tekintetében az Europol kiemelkedő szerepet tölt be. Aztán, ami a biztonsági költségvetést illeti, nos szerintem ezt alapvetően felül kell vizsgálni, át kell tekinteni. Voltak költségvetési emelések, növelkedések, de összességében azt mondhatjuk, hogy a biztonsági költségvetés viszonylag szűk az Európai Unióban, Szerintem egy jelentős felülvizsgálatra lenne szükség. Az interoperabilitás nagyon fontos részét képezi a már most is folyó munkának. Az Európa természetesen ebben fontos szerepet tölthet be. Nagyon jó adatvédelmi rendszerben dolgozunk, és integrálni tudunk különböző információs rendszereket. Aztán a prioritás mindenképpen a kibérbiztonság kell, hogy legyen, hiszen ez nagyon sok más dolog hátterében áll. A pénzmosás elleni rendeletet is felül kell vizsgálni ezen a területen. Szerintem ez is nagyon fontos. Ténicsi, az, Ténicsi képviselő rákérdezett a szexuális kizsákmányolás problémájára igen, itt is megpróbáljuk az FIU hálózat munkáját koordinálni, azonban a két dolog összekapcsolásának tekintetében van valami, ami nagyon is frusztráló. A legutóbbi pénzmosással kapcsolatos irányel felülvizsgálta egy egyszerű lépés lenne, fölismerhetnénk, hogy ez nemzetközi pénzáramlatot takar, és egy Európai Uniós pénzügyi ez pénzügyi unitot kellene létrehozni, amely a pénzmosással kapcsolatos információ megosztását segíteni elő Európai Uniós szinten. Ez egy nagyon fontos lépés lenne, ezt a trialógus során elutasították, tehát nincs benne a legfrissebb pénzmosással, pénzmosással foglalkozó irányelvben, pedig ez egy kicsi lépés lenne, és óriási eredményt érnénk el vele. Grappini képviselő a kollektív biztonsági megoldásokra kérdezett rá. Minél inkább integrálni kívánjuk a közösséget, eddig is ezt tettük, és ebben a tekintetben muszáj megemlítenem a Brexit tárgyalások fontos biztonsági aspektusán. Bárhogy is alakuljon a politika, akármelyik oldalról nézzük is a dolgot, nagyon fontos megemlíteni, hogy ez a tagállam, mint sok más, nagyon fontos szerepet tölt be a kollektív biztonság biztosítása tekintetében, és nagyon remélem, hogy ezt a szerepet fölismerik majd a végleges megoldás megtalálása során. Ami a kollektív biztonságot illeti, nagyon sok veszély van, és ezek a veszélyek túlságosan jelentősek ahhoz, hogy, hogy ne tudjuk őket, ne tudjunk velük megbírkózni. Tudom, hogy szalad az idő, lehet, hogy nem tudok tehát minden kérdésre választ adni. Zakarev úrnak köszönettel tartozom, hiszen fölismerte, hogy a biztonság a szabadságot szolgálja, ezt nagyon fontosnak tartom. Ami pedig a képzést illeti, egy új innovációs kultúrát próbálunk kialakítani, Feladatunk az, hogy vezető szerepet vállaljunk a rendfenntartó szervek összefogásában. Szerintem részben ez is áll az ön kérdése hátterében. Tehát egy más megközelítésre, egy más hozzáállásra van szükség. Ezt a kultúrát kívánjuk kialakítani. Ami Szlovákiát illeti, még eddig nincs kellő információnk a vizsgálatra vonatkozóan. Támogatjuk ezt az esetet, tehát ugyanúgy járunk el, mint a máltai eset kapcsán, de ahogyan elmondtam, még eddig nincsenek fejlemények. És végül az adatmegosztás kérdése merült föl. Igen, természetesen munkák középpontjában ez áll. Egy ö, olyan adatfeldolgozási kapacitást szeretnénk létrehozni, amely ezt a munkát föllendíti. Ugyanez vonatkozik a az embercsempészetre, illetve a nők elrablására, a nőkkel kapcsolatos csempészetre. Igen, egyetértek önnel, ez egy nagyon súlyos probléma, és az Európol megpróbál segítséget nyújtani ezen társadalmi probléma leküzdésében. Köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokat, és örömmel értékeljük a kilenc éves együttműködést, köszönjük a jó munkát, kiváló munkát, amelyet elvégzett. Yes, yes. Now we have to... Most pedig elő kell készüljünk a szavazásra. Time for me. Uh, Jó, kedves kollégák! Mindenki készítse elő a szavazókártyáját. Kérem, először is teszteljük a rendszert, megnézzük, a gép működik-e. Kérem tehát, indítsuk az ellenőrző szavazást, megnyitom az ellenőrző szavazást, itt a próbaszavazást, pontosan. Lezárom a próbaszavazást. elfogadtuk a próbaszavazást jó akkor most Albrecht úr jelentéséről szavazzunk. rendeltervezet az ENISA tárgyában, az EU Cyber Biztonságú Ügynöksége tárgyában, amely az előző rendeletet váltaná ki. Illetve információ, kommunikációs tanúsítvány témájában. Nagyon sok kompromisszum van, egyes kompromisszum. Megnyitom rá a szavazást. Close the vote. Lezárom. Karöt. Elfogadtuk. van kettes, most megnyitom. Close the vote. Lezárom. Elfogadtuk. 63-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 69, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 71. Lezárom. Elfogadtuk. 72. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 78-as. Megnyitom. 78-as. Lezárom. Elvetettük. 79. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 80. Ne le is zárom. Elfogadtuk. 12-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 83-84 egyformák, megnyitom rájuk. Lezárom. Elfogadtuk. 85. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító. Nem, bocsánat. De nem. A következő kompromisszum. Lezárom. Elfogadtuk. Nem, bocsánat. 15-ös módosító. Lezárom a szavazást. 15-ös. Lezárom. Elfogadtuk. 92-16 ugyanazok, megnyitom rájuk. Lezárom. Elfogadtuk. 94 és megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 95. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-as megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 98. Megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nem. Bocsánat. I have to change my vote. Uh, amendment 99. 99-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 105-ös módosító. Megnyitom rá a szavazást. Lezárom a szavazást. elvetettük. 106-os és 18-os. Megnyitom rájuk. Lezárom. Elvetettük. Tizennyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 107. Megnyitom, lezárom. Elvetettük. Hetes kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 116 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 117 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Kilences es kompromisszum, megnyitom rá a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 125 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 28 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 29 megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 31 megnyitom. Lezárom. Elvedettük. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 34, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 35, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 39. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 40-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 41. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 42. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 44, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45, megnyitom. Lezárom. elfogadtuk, 46. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 49-es. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 50-es módosító, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 53-as módosító, megnyitom Lezárom. Elfogadtuk. 54 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 55 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum, megnyitom rá a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 58-as módosító. 59, bocsánat. 13 kompromissz. 59-es. 59 tartunk, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 60-as módosító. Lezárom. Elvetettük. A módosított szövegről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Sorry, I want to change my vote. Elnézést kérek, de szeretném megváltoztatni a 94-es módosítóra leadott szavazatom. Ez egy pozitív szavazat, nem pedig ellenszavazat. Köszönöm, mondja az elnök. Tisztelt kollégák, folytassuk a napi rendet, folytassuk a munkát. A nagyobb információs rendszerek operatív vezetése a szabadság, biztonság és igazság térségében Monika Makovej a jelentéstevő. Először hallgassuk meg Monika Makovájt, a jelenlegi helyzetet fogja bemutatni. Meghallgatjuk az eu jogi keretről a beszámolót. Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen. ön teljesen helyesen mondta, a trialógus szakaszában járunk, és nagyon reméljük, hogy hamarosan lezárul majd ez. Az ügynökség szerepéről van szó, az operatív műveletek biztos, biztosításáról, illetve bizonyos témák magán operátoroknak való kiszervezéséről, illetve arról, hogy a rendszer folyamatosan működjön. Ez az úgynevezett aktív-aktív megoldás. Még mindig ezek a kérdések vannak terítéken. Ez az ügynökség működésére vonatkozó kérdések köre volt. A második kérdéskör pedig az igazgatás területe, például az igazgató kiválasztására vonatkozó eljárás, illetve az, az igazgató helyettes megválasztása, a vezetői tanács kialakítása, és így tovább. Eddig nagyon is konstruktív tárgyalásokra került sor az intézmények között, és megállapodásra jutottunk jó pár kitételt illetően. Nagyon remélem, hogy a fennmaradó kérdésekre a következő technikai, illetve árnyékjelentéstevő ülésen a társadalkotók megoldást találnak. A következő trialógus időpontja március vége, reméljük, hogy ez lesz az utolsó. Kiskinicsi képviselőnek nagy köszönetet mondok azért, hogy mindig jelen volt, mindig segítette a munkánkat, illetve segített abban, hogy megállapodásra jussunk. Nagyon szépen köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Monika. Árnyék jelentéstevőként én is szeretnék köszönetet mondani a nyitott hozzáállásért a tanács és a bizottsággal való közös munka során. Would you like to take a floor or not? Csinicsi asszony következik. Grazie. In realtà... Köszönöm. Inkább csak azért szólnék hozzá, hogy köszönetet mondjak Monikának, nem csupán az engem érintő megjegyzésért, hanem azért a munkáért, amit végez. Ugye ő most beszámolt a bizottságnak az elvégzett munkáról, és van itt még néhány politikailag kényesebb kérdés, ami nyitott maradt, úgy vélem azonban, hogy a technikai találkozók és valamennyünk kötelezettségvállalása következtében megtaláljuk majd a megoldást, és kialakítjuk ezt a rendeletet. Ez nagyon fontos, ugyanis az EULIZA egyre összetettebb feladatokkal kell, hogy megbirkózzon. Köszönöm neked, köszönöm Monikának, és mindenkinek, akik velünk együtt dolgoznak ezen a rendeleten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Várjuk a következő lépést a trialógus során. Most pedig az emberi jogi és alkotmányos ügyek kérdése következik. A téma pedig a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményeket gyanúsított személyek jogai, illetve az ezzel kapcsolatos politika. A tanulmány alapján a tanulmány elemzi azt, hogy tíz tagállam hogyan azonosítja a gyanúsítottakat, illetve hogyan biztosítja az információcserét, milyen intézkedéseket hoznak. A szöveg benne van az, a, a dossziében, az anyag tehát hozzáférhető, és most megadom a szót Kainzin Ligel úrnak, Lizsi úrnak, hogy a jelentés legfontosabb aspektusait vázolja. President, Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Ahogyan ön is elmondta, feladatunk az volt, hogy a szakbizottság kérésére egy Európai Uniós és tagállami politikát vizsgáljunk meg a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények témájában. Dr. Caroline Müller, meg Stanley, James Eager, Mary Goodhile és mások közreműködésével készült el a tanulmány, illetve külső tanácsadók munkáját is felhasználtuk. Nagyon sokszor dolgozunk az Európai Uniós intézményeknek. Nemrégiben eh, nyitottuk meg a berlini irodánkat, az Egyesült Királyságban is dolgozunk, és nagyon gyakran együttműködünk az Európai Uniós intézményekkel. Hogyha jól tudom, 10-15 perc áll rendelkezésemre. Úgy látom, nem működik a diavetítő, de semmi gond. Várjuk tehát a diavetítő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 So what uh, we would like to cover today is uh, briefly going on uh, talking about the object. Tehát a célkitűzésekről szeretnék szólni első körben, aztán megnézzük a terrorizmustban fellelhető tendenciákat, megnézzük az Európai Uniós jogi keretet, aztán a tanulmány tartalmi részére fogok áttérni, ami a jogokra vonatkozik, tehát a gyanúsítottak jogaira, az információ megosztási mechanizmusokra a tagállamok között, illetve a tagállamokon belül, és végül levonnám a tanulmány végkövetkeztetéseit. Ahogy elmondtam, a jelentés hozzáférhető, mint egy 200 oldalas ez a jelentés, ennek a, a legsűrűbb tartalmi törzsanyaga 50 oldal, de vannak függelékek és kiegészítő anyagok, így 200 oldal a, ez a tanulmány. Nézzük a célkitűzést. A jogi intézkedések azonosítása volt a feladatunk egy terrorista bűncselekmény, illetve terrorista, terrorizmusra gyanúsított személy esetében. Megvizsgáljuk a jelenleg hozzáférhető információk cseréjére vonatkozó mechanizmust, illetve ajánlásokat fogalmazzunk meg. Múlt évben végeztük el ezt a tanulmányt, és tavaly adtuk közre decemberben, ezután már természetesen vannak változások. Tíz tagállamra, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Olaszország, Hollandia, Svédország, Görögország és Lengyelországra összpontosítottunk. Minden ország esetében van külön országjelentés a függelékben, kiegészítő információkkal. Ami a metodológiát illeti, interjúkat készítettünk a tíz tagállamban, illetve Európai Uniós szinten is interjúkat készítettünk, valamint kutatásokat végeztünk, szakértőket vontunk be, és a tanulmány végén készítettünk egy szakértői workshopunkát. Ami a tendenciákat illeti, azt látjuk, hogy az elmúlt 15-20 esztendőben változás történt. Bizonyára ugye önök is teljesen tisztában vannak ezzel, de megpróbál mégis kontextusba helyezni a dolgokat. Azt látjuk, hogy fontos a statisztikáról beszélni a terrorista incidensek kapcsán. Úgy tűnik, hogy a 70-es, 80-as évekhez képest csökkenés történt, tehát a terrorizmus a kapcsolatos incidensek számában, bár az elmúlt esztendők ellenkező tendenciát mutatnak. Ugyanez vonatkozik a terrorista támadások eh, természetére, tulajdonságára akkor az etna, az etna, a, a nacionalista, a szeparatista, a terrorista támadások idejét éltük, a bal oldali terrorizmusokat, terrorista támadásoknak voltunk tanúi, Belgiumban például, az elmúlt években pedig a dzsihadista terrorista incidensek, illetve a jobboldali incidensek száma növekedett meg. Ez vonatkozik például arra, amit az Egyesült Királyságban mondtak el. Négy jobboldali támadással kellett megbirkózni az Egyesült Királyságnak az elmúlt években. Aztán változás történik, változás tapasztalható a terrorista támadások módszerében is. Körülbelül 27%-ra tehető a terrorista gyilkosságok száma a 70-es években, és ez 1%-ra csökkent 2010 és 16 között, ugyanakkor növekedtek a fegyveres támadások, 7%-ra tehető, volt ez tehető korábban, és 2010 és 16 között ennek e- a száma, ezeknek a száma jelentősen emelkedett. Aztán, ami az Európai Uniós kompetenciákat illeti, hát örö, Önök bizonyára jobban tisztában vannak ezzel a kérdéssel, mint én, de azt elmondhatjuk, hogy korlátozott a kompetencia. Itt az Európai Uniós Szerződés harmadik cikkére utalnék, amely kimondja a szabadság, biztonság és igazság térségének biztosítását, illetve a 83. cikkre utalnék az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, amely keretében szabályokat fogalmazhatunk meg például a terrorista támadások kapcsán. Ami a másodlagos jogszabályokat illeti, megemlítettem már a terrorizmus elleni irányelvet, ugye ez egy tavalyi irányelv, ez év szeptemberére kell átültetni a tagállamok gyakorlatába. Ez definíciót nyújt, tehát a terrorizmus defini- definiálja, Ami a másodlagos jogszabályokat illeti, van jó pár más olyan eszköz, amely rendelkezésre áll, bár nem konkrétan a terrorizmusra, kapcsol, terrorizmusra vonatkozik, de kapcsolódik ahhoz. Például a pénzmosás elleni irányelv az egyik ilyen, aztán az interoperabilitás, a nagy információs rendszerek alkalmazása, tehát ezek is ide tartoznak. Aztán vannak más politikai dokumentumok, stratégiák, például a terrorizmus elleni harcra vonatkozóan, aztán a 2015-ös biztonsági ágenda. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a nemzeti biztonság továbbra is a tagállamok felelősségi körébe, illetve hatáskörébe tartozik. És erre majd visszatérnék az információcsere során, amikor arról beszélek, hiszen itt határon átnyúló tevékenységükről van szó, és mégis a nemzeti szint a felelős. Nézzük a következő fóliát. Azt látjuk, hogy érdekes tendenciák mutatkoznak a gyanúsítottak jogait illetően. Egy, elsősorban azt látjuk, hogy egyre szélesebb körben kriminalizáljuk a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekményeket, tehát nem csak magáról a terrorista bűncselekményről van szó, hanem már annak az előkészítésével kapcsolatos bűncselekmény, a buzdítás, a képzés céljából történő utazás, és így tovább. Tehát mindazok a tevékenységek, amelyek előkészíthetenek egy terrorista incidenst, ezek mind kriminalizálhatóvá váltak. Ugyanakkor növekszik az administratív hatáskör, mely kapcsán megelőzhetjük, illetve büntethetjük ezeket a viselkedésformákat. Svédország például öm, nagyon erős ebben a tekintetben, hagyományosan erős, de azt látjuk, hogy más területen is fellendülés mutatkozik, például az úti okmányok ellenőrzése területén, amelyel megakadályozhatjuk a terroristák mozgását, ez is egy ilyen administratív intézkedés. Aztán a mozgásszabadság korlátozása bizonyos tagállamokban is ide tartozik. A törvények, illetve a szabályok kimondják például az, hogy korlátozható bizonyos személyeknek a mozgás szabadsága. Hollandiában volt egy olyan ügy, ahol egy, egy egyént letartóztattak, terrorista bűncselekmény gyanúja miatt, aztán azonban felmentették bizonyítékok hiányában. A felmentés után egy administratív intézkedés keretében megtiltották, hogy a Rotterdami maraton során Rotterdam bizonyos területeire beutazzon. Tehát ezek azok az intézkedések, amelyek egyre inkább elterjedőben vannak. Nézzük. Nézzük meg, mivel álltunk elő. Különféle jogtípusokat különféle egyénekre bontva határozunk meg. Például mi bárki, ki, akit vád, vádlottként szerepel, ha elkezdődik egy büntetőeljárás, meg kell kapja a jogokat. Ez persze egy egyszerű meghatározás. Ugye egy büntetőeljárásban mindenkinek meg kell adni bizonyos jogokat, melyeket a vádlott vagy gyanúsított jogi csomagban szerepeltettem, a terrorizmus bűncselekmények esetében például van egy Spanyolországban egy rendszer, hogy harmadik szemét nem lehet értesíteni Franciaországban négy évig lehet terrorist a bűncselekmény esetében fenntartani három év helyett jogkorlátozást, azt nem adminisztratív intézkedések esetében, hogy korábban említettem, azok, akiknek az útlevelét visszavonták vagy elkubozták, és nagyon gyakran, bár van egy bírósági jogorvoslat, ám a bírósági felügyeletben az eljárás, ami administratív szankciókhoz vezetett, adhok. Tehát már egy kiszabás után lehet csak jogorvoslattal élni. Ám ha az egyén tudja, hogy adminisztratív intézkedés eljárás alany, akkor lehet ez. Aztán van egy szürke zóna, a azon személyek, érdekelt személyek, vagy az, akik a, a, a rendvédelmi szervek látókörébe kerültek, és nem tudják, hogy úgymond a radarernyőn vannak. Ezek az emberek lehet, hogy különféle intézkedések alanyai. Franciaországban például egy FIS S rendvédelmi beosztásba kerülő állampolgár lehet ilyen, akit megfigyelnek, tehát az emberek nem tudják, hogy a rendőrség vagy a szervek látókörébe kerültek, addig, amíg el nem indul elnök valamilyen intézkedés. És az utolsó gondolat, annak joga, hogy az Európai Unió területén megadott jogok köre. Bárki érintett lehet, nem csak terrorista támadásokkal vádoltak. Tehát nem britanniában például a bárkit igazoltathatnak, és átudhatnak bárkit a rendvédelmi szervek, észszerű gyanú hiányában is, tehát új jogszabályok szerint invazívabb módszertanokat alkalmazhatnak a rendvédelmi szervek a területen való szabad mozgás korlátozásában. Az információ megoldó mechanizmusok a tagállamok között kapcsolódnak ahhoz a négy kategóriához, amelyet előbb ismertettem, mert ugyan vannak jó kipróbált eszközök az információ cserére, bizonyos esetekben, például folyamatban a vizsgálat esetében, ám sokkal nehezebb, hogyha olyan szürke területre téve megyünk, mint a rendvédelmi szervek és a hírszerző szervek együttműködése a tagállamokon belül az ügynökségek és a rendőrségek között és tagállamok között is folyik információ, és nemzetközi szinten harmadik országokkal. Wainwright úr, ott hallgattam az imént, említett néhány ilyen témát. Vannak bizonyos világos, formális információcsere módszertanok. Nagyon gyakran úgy látszik, hogy informális mechanizmusokra támaszkodnak az információ cserében a szervek, akár tagállamon belül is, nem csak határon átnyúló esetekben. És ennek vannak kihatásai a bírósági felügyelet érvényesülésére is, meg annak az ismeretére is, hogy mi a, mik a jogai egy, egy ilyen személynek, aki érintett lehet. Biztos örömmel hallják az utolsó diát, ahogy említettem, vannak konklúziók és ajánlások a jelentésben. Az egyik fő téma, hogy nincs igazi meghatározás arra, hogy mit is tekintünk, kit is tekintünk gyanúsítatnak pontosan. Erről nincs megállapított definíció. És a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények esetében. Mint mondottam, a tagállamoknál van egy olyan tendenció, hogy az eljárás jogi törvényeken gyakran kívül lépnek, egyre inkább adminisztratív büntetések is érvényesülnek. Többen említették azt, hogy a, a különleges körülmények egyre inkább napi gyakorlattá válnak a rendvédelmi szervek gyakorlatában. Az új francia terrorizmus, terrorizmus törvény, amely november 17-én került a, a, a rendkívüli állapotot is normalizálhatja. Persze az intézkedések hatékonysága és az alapjogok érvényesülése közötti feszültség is érzékelhető. Michael Reti, aki az alapjogi ügynökség igazgatóiként gyakran említi, őt idéznem, hogy az alapjogok mindennek a lényegét képezik, és nem csak valami utólagos máz a dolgokon, tehát az alapjogok érvényesülése, és ez esetben a vádlottak, vagy a gyanúsítottak, akár terrorista bűncselekményekkel gyanúsítottak jogai is rendkívül fontosak. Köszönöm. Thank you very much. Now it's time for the Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a vitát. Ki kér szót a képviselők közül? Szippel asszony, tessék. Thank you very much, and thank you for... Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönjük a bemutatott tanulmányt is. Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondanom, hogy bizony több információt vártam, amely segíthetné az itteni vitánkat. A prezentációja végén beszélt a gyanúsítottakról, és már megemlített egy kérdést, hogy ki számít gyanúsítottnak. Tehát mi az alapja annak, hogy valakiről kimondjuk, hogy potenciálisan ö, terrorista, azaz terrorizmussal gyanúsítják. Tehát nincs közös definíció, de információt osztunk meg egymással arra vonatkozóan, hogy egy adott személy terrorista lehet, de hát hogyan lehet ezt komolyan elvégezni, anélkül, hogy, nem, hogy nincs megfelelő definíció a háttérben. Tehát ugye van gyanú, de nincs bizonyíték. Ez nyilvánvaló, hiszen hogyha bizonyíték van, akkor már az büntetőügyi kérdés, Tehát itt arról van szó, hogy felmerül a gyanú, lehet, hogy ez hamis gyanú, vagy nem meg, megalapozott, de hogyan lehet bizonyítani azt, hogy ez a gyanú nem igaz? A kérdés tehát az, hogy mennyi ideig helyeznek valakit megfigyelés alá, mennyi ideig korlátozzák a mozgás szabadságát, mert én nem látom azt, hogy hogyan lehet bizonyítani azt, hogy valaki nem bűnös. Hiszen soha semmit nem követett el. Tehát szerintem ez általános problémákat vet fel a demokrácia és a jogállamiság kérdését illetően is. És bizony aggódom, bizonyos tagállamok intézkedései miatt például ugye beszélt arról, hogy egy bírósági meghallgatás előtti négy éves időszakot határozott meg valaki, valamelyik tagállam és négy évre letartóztathat, előzetesbe helyezhet valakit. Hát ez is nagyon fontos probléma, fontos kérdés. Aztán nem tudom, hogy részletesebben be tudná -e számolni például arról, hogy mi a helyzet a bizonyos magatartás formák büntetése vagy kriminalizása terén. Ugye beszélt arról, hogy például útleveleket vonnak be, vagy a mozgásszabadságot korlátozzák bizonyos személyek esetében? Vannak-e más szankciók? És és egyértelműen meg lehet-e fogalmazni, hogy milyen viselkedés von maga után ilyen típusú szankciókat. És még egy utolsó kérdés. Milyen szakértőkkel konzultáltak a tanulmány készítése során? Rendőrség, igazságszolgáltatási szervek, jogászok, alapjogi szakértők, vagy kikkel, kikkel konzultáltak? Erről szeretnék bővebben hallani. Köszönöm. Thank you. Uh, I don't... Köszönöm. Nem látok további kérdést, úgyhogy megadom a szót a válaszra. Köszönöm. Köszönöm igyekszem minden kérdése válaszolni, de azt kérem, hogy olvassák ki a jelentést. Azzal kezdem, ami a végén állt a kérdésoknak. A tanulmány végén szerepelnek interjúk. Ez ugye könnyebb interjúkat készíteni a bírósági bírókkal, illetve ügyvédekkel, mint a rendvédelmi tisztekkel, akik sokszor nem érnek rá, vagy nem szívesen beszélnek ezekről a dolgokról. Tehát Mindenképpen azt látjuk, hogy inkább szerepelnek válaszok a bírósági szereplők részéről, meg, meg szakértők részéről. Sean Murphy az egyik szakértőnk. That, that view from, uh, from law enforcement. Tehát szakértők is hogy vannak, rendvédelmi szervek tisztségei kevésbé. Hogy őszinte legyek, nagyon nehéz válaszolni a kérdésére. Mert, mint tudja, a terrorista bűncselekmények elleni jogszabályok sokszor a válságok után születnek, gyors reagálásként, sokszor érzelmekkel telített légkörben születnek ezek a jogszabályok. a közvélemény nyomására reagálva, egyfajta preventív szándékkal, semmint az alapjogok figyelembevételével. Franciaországban lehet ezt nyomon követni, ahol a közvélemény teljesen elfogadta éveken át a rendkívül állapot eh, intézkedéseit, és a tavaly elfogadott jogszabály korábban abszolút nem lehetett volna átvinni, ám a közvélemény nagyon erősen megváltozott a terrorista támadások után. Szerintem fontos szerepe van itt a jogvédőknek, mert konkrétan ebben az esetben az egyensúly a normális állapotra való visszatérésben azt látjuk, hogy az emberek biztonság, biztonsággal jobban foglalkoznak ilyen pillanatban, mint a szabadságjogokkal a bizonyítás terhének kérdése. Uh, this is, this is extremely difficult. Nagyon nehéz a terroristám gyanú esetén. Egy dologra beszélnék még, de nem említettem korábban. Nagyon izgalmas. Az, az egyes intézkedések arányosságát vizsgálva nézni egyes számadatokat. Franciaországról beszélek sokat, mert ezt ismerem jó. 6000 házkutatás történt, és ebből 21 őrizetbevétel született. Ez a rendkívül állapot bevezetése óta történt. Így. Szerintem az ilyen számadatok terjesztése vagy ismertetése hogy a terrorista támadások számának összevetése, meg az áldozatok számának összevetése egyéb számadatokkal. Az arány, arányos összefüggésbe helyezi az adott válasz súlyát. Mert persze kell biztosítani a biztonságot, de az alapjogi elemet sokszor elfelejtik. Gyakran elfelejtik. Ha meg elfelejtik, akkor nagyon nehéz aztán visszalépni már. Nem tudom, pontosan válaszolt a kérdésre, de majd még beszélhetünk róla. Köszönöm a következő. Sargentini asszony. Very much, Chair. Uh, I... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nekem is lenne kérdésem. Több is. Az első, az európai jogszabályok definiálják a terrorizmust egy szélesebb kontextusban. A kutatások során mit lát azok, akik most az újabb definíció értelmében gyanúsítottak, de a korábbi definícióban nem lennének gyanúsítottak, tehát például akik gazdasági kárt okoznak egy államnak, vagy a környezetvédelmi aktivisták, tehát ilyesmire gondolok. Ez a kérdés hogyan alakul ön szerint? Látott-e ilyen változást? Aztán a következő kérdés. Hogyha egy rendőr megállít valakit, és okmányokat kér, vagy azt kéri, hogy nyissa ki az autójának csomagtartóját, mikor változik a szituáció, egy ilyen egyszerű okmánykérés mikor változik át vizsgálattá, hiszen akkor már a gyanúsítottnak joga van ö, ügyvédhez. Ezt látjuk a Schengen információs rendszerrel kapcsolatos tárgyalások során, hogy egyre nagyobb a lehetőség arra, hogy megállítsanak valakit, és ezért egyre inkább és egyre könnyebben át lehet térni egy vizsgálati fázisba, de ez az egész átmenet, ez nagyon gördülékeny, zökkenőmentes válasz. Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdés a definíciót, a szélesebb körű definícióra vonatkozott. Ahogyan elmondtam, a terrorizmussal kapcsolatos jogszabályt most az év végéig kell megvalósítaniuk a tagállamoknak, tehát eddig még nincs erre vonatkozó um, információm. Egyetlen példát tudnék mondani, ez egy COP21-es uh, uh, csúcs, párizsi csúcs, ahol rendkívüli állapot volt ugye Franciaországban ezt megölőzően, megelőzően, és mindannyian tudjuk, hogy a rendőri szervek valószínűleg használták azon jogaikat, miszerint korlátozzák a mozgásszabadságot, vagy letartóztassanak olyan aktivistákat, akik potenciálisan semmi más nem akartak, csak tüntetni a COP21-es csúcson. És itt a terrorizmussal kapcsolatos jogszabályokra támaszkodtak a rendőrök. Az új jogszabály értelmében használhatják a rendőrök ezt a hatáskört, Gondolok itt például a Dunkerki kikötőben alkalmazott intézkedésekre. Ez is, ez is egy érdekes kérdést vet fel. What happened in Dunkirk? So that... Elnézést, mi történt Dunkerkben? kérdezi uh, képviselő. Nos, válasz. Dunker kikötőjében a rendőrök napi szinten alkalmazzák azon hatáskörüket, amelyeket a terrorista ellenes jogszabályok biztosítanak számukra. Ennek a hátterében az áll, hogy és azért van ez inkább, azért találkozunk inkább Dunkerkben ezzel a problémával, és nem máshol, Miért is? Mert hogy esetleg a migránsok itt akarnak bejutni a kontinensre? Nem, igen, nem tudom, nem tudom, hogy mi áll a hátterében ennek, de elképzelhető. Lényeg az, hogy alkalmazzák ezeket a hatásköröket. Again, it's a bit more difficult for us to answer because we've had difficulties in, uh, in, uh, in uh, speaking to, uh, to law enforcement authorities and especially those on the ground. Uh, having said that, this kind of fluidity between... Ahogyan elmondtam, fluiditást tapasztalunk az első mm, rendőri megállítás, okmánykérés, kérdések, illetve a vizsgálat elkezdődése között, tehát ahogy, ahogyan ön is elmondta, eh, nem megfogható az átmenet. Mindenképpen foglalkozunk ezzel a szürke zónával, és szerintem potenciálisan nagyobb mértékű kutatási erőfeszítést kellene erre a területre irányítani. Elnök, köszönöm szépen. Több kérdés úgy látom nincs, úgyhogy ezzel le is zárom ezt a napi rendi pontot. Azt az információt kaptam, hogy Carlos Coelho úton van, aki a következő napi rendi pontnak a jelentéstevője, úgyhogy most 5 perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk a hetes napi rendi ponttal a munkát. Köszönjük szépen a kiváló prezentációt és az érdekes válaszokat. Five minutes. <laughs> Um, Tisztelt kollégák! 2017. március 13-án a LIBE koordinátorok megállapodtak abban, hogy a Schengeni térség működéséről éves jelentést indítanak, mert vannak olyan problémák, amelyek negatívan érintik a Schengeni térség működését. Ennek a jelentésnek az a célja, hogy felmérje a jelenlegi helyzetet, illetve megnézze, hogy mi, milyen témák, kérdések érintik a Schengeni térséget. Remélhetően ez egy jelentés sorozat első eleme lesz. Február 20-án meghallgatást szerveztünk ebben a nagyon fontos témában, ma pedig a jelentés tervezett bemutatására kerül sor, így örömmel adom meg a szót Carlos Coelho jelentéstevőnek, majd az árnyék jelentéstevőknek. Carlos, tessék! Thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Hogyha megengedik, anyanyelvemen fogok szólni. Ma mutatjuk be az Európai Parlament első jelentését Schengenről. A Schengeni térség a mozgás szabadságának szinonimája és a polgárok Európájának legfőbb értéke, ugyanakkor gazdasági dimenzióval is rendelkezik a Schengeni térség megszűnésének megvannak a költségei. Ez akár az 50 milliárd eurót is meghaladhatja, és hatalmas gazdasági és foglalkoztatási következményei lehetnek Európára nézve. Nem egyszerűsítő megoldásokra van itt szükség, hanem a valódi problémákról kell vitáznunk, a tényekre alapozva. Ezt teszi ez a jelentés is. Schengen az európai vezetők agendájára visszatér. Most tudjuk, hogy mit tett az Európai Bizottság, nem tudjuk azonban, hogy mit akar a tanács. Jelenleg, tisztelt kollégák, a belügyminiszterek összeültek, és nagyon fontos az, hogy a Schengen térség újra jól működjön. Remélem, hogy ezzel a jelentéssel a parlament is érvényesítheti nézőpontját. És akkor angolul folytatnám. Nézzük meg, hogy mi is a helyzet ezzel a jelentéssel. Ahogyan Kötük Elszony is elmondta, a parlament egy folyamatot indított útjára, melynek keretében európai bá szeretné tenni a Schengeni mechanizmust, a bizottságnak konkrét szerepet biztosítva, illetve a parlament szerepét megerősítve. Ennek eredményeképpen munkacsoportot hozott létre a szakbizottság, ennek én vagyok a vezetője, és ezzel ellenőri, ellenőrizzük, illetve kontrolláljuk a különböző fejleményeket ezen a területen. A jelentés bemutatásával nagyon reméljük, hogy tovább konszolidálhatjuk a parlament szerepét, az állampolgárok képviseletét, hiszen nem is olyan régen a tagállamok titkos hatáskörébe tartozott a Schengeni zóna, annak ellenére, hogy milyen óriási hatást fejt ki az emberek életére. Az elmúlt, elmúlt három esztendő nagy nyomást helyezett a Schengeni zónára. Ebben az elmúlt három évben egyre megerősödött a határellenőrzés, több határellenőrzés történt ebben a három évben, mint az előző tíz esztendőben. Ezért ki kell mondani, hogy a Schengeni térség nyomás alá helyeződött azért, mert a közös menekültügyi rendszer nem működik megfelelően, és azért, mert a tagállamok nem alkalmazzák az európai vívmányokat. A munkacsoporti viták során jó pár probléma merült föl. A például a rendőri és rendfenntartó szervek együttműködése, az Euroszúr, az információcsere, a határellenőrzések, és így tovább, ezt mind megtalálják a jelentésben. Még inkább aggodalomra ad okot az, hogy a parlament jó pár új biztonsági intézkedést hagyott jóvá, például az új információs rendszerre gondolok, illetve a kötelező ellenőrzések bevezetése az európai állampolgárokra nézve. Ebben felismerjük, hogy új veszélyekkel kell számolnunk, és nem fogadhatjuk el azt, hogy a tagállamok nem alkalmazzák és nem aknázzák ki a jelenleg rendelkezésre álló eszközöket. Ezen kívül egyértelművé kell tenni azt is, hogy a tanácsnak követnie kell az Európai Parlamentet, mandátumot kell jóváhagyni a menekültügyi dosszié kapcsán, és nem elfogadható az, hogy az új európai menekültügyi ügynökség nem tud tovább lépni, pedig politikai megállapodás született 9 hónappal ezelőtt. Ezek a problémák óriási nyomást helyeznek a Schengeni zórára. Elég könnyű a szabad mozgást kárhoztatni, ahelyett, hogy a valós problémát orvosolnánk. A populista intézkedése keretében a belső határellenőrzést bevezették, a tagállamok a tűzzel játszanak, hiszen nincs koordináció a országok között, nincsenek adatok, amelyek lehetővé tennék a megfelelő ellenőrzést, illetve a Schengeni szabályok sem érvényesülnek, azokat nem tartják be. Ezért a bizottságunk javaslata az, hogy módosítsuk, módosítsák a Schengeni kódexet. Ezt óvatosan kell megtenni, hiszen a belső veszélyeket föl kell tárni, óvatosan kell eljárni, nem szabad, hogy a belső határellenőrzés új csatornáját nyissuk meg. A jelentéstevő véleménye az, hogy a Schengent vissza kell adni az állampolgároknak, támogatnunk kell a bizottsági kezdeményezést, és nagyon fontos, hogy a tagállamok kiaknázzák a kezükbe levő eszközöket. Elnök asszony, először is köszönettel tartozunk az Európai Bizottságnak, Szafár úrnak, Koszta úrnak az együttműködésért, illetve a saját titkárságunknak, Katrin, Jani, Michael és mindenkinek, akik támogatták a munkánkat a munkacsoport ö, keretében. És végül szeretném hangsúlyozni, hogy a Schengeni munkacsoportban lefolyt eszmecseréket tükrözi ez a jelentés. Mindenkinek köszönettel tartozom a hozzájárulásért, a segítségért, várom a közös munkát az árnyék jelentéstevőkkel, és nagyon remélem, hogy konszenzusra jutunk. Meggyőződésem, hogy határozott és egységes jelet kell adnunk a parlament részéről a Schengeni kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rémasszony. Köszönöm. Elnök asszony, Carlos Coelho-nak szeretnék köszönetet mondani a munkáért, ezt az első megközelítést illetően, ami nyilvánvalóan megmutatja, hogy mekkora szakértelemmel rendezik, rendelkezik ő ezen témát illetően. A javaslatok, melyeket kialakítottak, azon igényből indulnak ki, hogy a Schengeni térség megőrzendő. Természetesen egyetértek ezzel az állásponttal. Valóban ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Elnyék jelentést tevő munkám mat arra szeretném összpontosítani, hogy három elemet emeljek ki, amelyek a Schengeni térség kulcs témái, a kódex, az értékelési mechanizmus és az információs rendszer ezek. Itt azokat a szakpolitikákat kell megvizsgálni, amelyek kapcsolódnak a Schengeni térséghez, így például a külső határellenőrzések megerősítése, valamint az integrált határellenőrzés. Ezen kívül a belső határellenőrzések visszaállításának indokoltsága, ugye ez már felvetődött az anyagban, itt az európai intézmények és a helyi szolgálatok megerősített munkájára van szükség, hogy a külső határokat megerősítsük, hogy belül a szabad mozgás megvalósulhasson. Ez persze kérdéseket vet fel a bizalom és a szolidaritás kérdése is fontosak a tagállamok között. Végezetül ugye a tagállamok a belső biztonság kérdésein akarnak dolgozni, ugyanakkor nehezen tudnak koordinálni egy korrekt reform megvalósítását, illetően a menekültügyi rendszer vonatkozásában itt egy szolidárisabb rendszerre lenne szükség, amely a Schengeni térség javára válna. Tehát itt egyrésztről a végrehajtást, az eredményeket kell értékelni, mert nem mindig tartják tiszteletben a szabályokat, Noha vannak európai szinten kitűzött célok, a prioritás nem a külső elemek kiemelése. Itt van például a harmadik országokkal való együttműködés a migráció okainak leküzdésében, a visszatérés, a visszafogadási egyezmények kérdésköre. Szerintem ehelyett jobb lenne más dolgokat említeni, hiszen ezeket nem kellene megemlíteni a jelentésben. Ez egy első megközelítés, és nagy örömmel tekintek a további vitelébe. Köszönöm. Cecilia Wikström. Köszönöm szépen. És köszönöm a kiváló jelentést. Ezt kell előrevinnünk az állampolgárok érdekében, a demokratikus felügyeletet beletéve a folyamatba helyreállítva a Schengeni rendszert, és ismét működőképessé téve azt. És köszönöm a kiváló munkát, kállod És ezt a kiváló vezető szerepet, amit vállaltál, és amelynek én is része lehettem, de csak viszonylag távolodottam persze most követni. Ugye Schengen megint visszaálljon az nem, rajt, nem csak egy, egy lehetőség, hanem kötelező. És úgy gondolom, a szabad mozgás az Európai Unióban továbbra is fenn kell maradjon. És az átmeneti határát őrizeti intézkedések egyes tagállamok részéről hazámat beleértve bizony próbára tették a Schengeni rendszert, és sajnos nem, sokszor nem sok marad fenn ebből. Sőt, sok esetben úgy tűnik, hogy a határőrizet, határőrizés már nem átmeneti intézkedés. A tagállamok fenntartják ezeket, akkor is, mikor nem szükségesek. És megismételem azt, amit Avramopoulos biztos mondott néhány héttel ezelőtt, hogy a határellenőrzéseket nem lehet belügyként tekinteni. És persze lehet, hogy megoldás, a megoldás része, és osztom hogy nem azt a nézet, hogy nem lehet megengedni a tagállamoknak, hogy kockáztassák senget, mert ezt teszik. Ahogy Svédország tette, először a migráció beengedésétől a teljes azt állították, hogy a, a, a menekültek beengedése a biztonságpolitikai kockázatot jelenti. Erre semmi bizonyíték nincsen, mégis ezt állítják. A jelentés hangsúlyozza azt, hogy a tagállamok végre kell hajtsák a rendelteket, és a bizottság gyorsan fel kell lépni azon tagállamok ellen, amelyek nem tartják be a szabályokat. Teljesen megmutatom, hogy egyetértek azzal, amit a jelentéstevő mond. Abszolút fontos, hogy ne toleráljuk az ilyen magatartást a tagállamok részéről. Az átmeneti határrendéseken nincs szükség már, és az EU állampolgárok teljes körű módon kell, hogy élvezhessék jogaikat, és ugyanez érvényes persze a javak mozgására is. Azon dolgozunk most, hogy a, azokat a fő számítástechnikai rendszereket átalakítsuk az EU-ban, amelyek interoperabilitása működteti a rendszert, az Európai Unió biztonságát biztosítva, és jól működő Schengeni térség, biztonságos Schengeni térség fenntartás érdekében, nem hangsúlyozom azt, hogy az európai menekültügyi rendszer és megoldása, és a Schengeni rendszer működtetése kéz a kézben együtt kell járjon. Minél hamarabb, annál jobb tudjuk Európát rendbe tenni ismét. Egy olyan politikai rendszerben, amely működik, és egy ka kaotikus rendszerből visszalépve egy szervezet jól kezelt migráció rendszerrel, amely kulcsfontosságú Schengen szempontjából is. Meghallgattuk a szakértőket, a, a, a kutatókat, nagyon világosá vált ez az álláspont ezek alapján. Még egyszer mondom, Schengenre szükség van, és egy közös európai menekültügyi rendszerre is szükség van, minél hamarabb annál jobb és most Kai úrhoz fordulok ismét, megköszönöm neki a jelentést és a kiváló munkát, nagyszerű jelentés született, várom a jó együttműködést. Köszönöm. Thank you very much, Cecilia. Köszönöm szépen, Cecilia. Carlos, szeretnél -e lezárni a vitát? Thank you, Chair. Uh, I want to thank... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, szeretnék köszönetet mondani mind Wikström asszonynak, mind pedig Guillaume asszonynak a munkájukért. Guillaume asszony, egyetértek a nézőpontjával, annak szükségességét illetően, hogy a legfontosabb témákat vessük fel, anélkül, hogy a többiről megfeledkeznénk. Mert ahogyan Wikström asszony is jól tudja, hiszen ő is elmondta ezt, vannak problémák a tanácsnál ezen dossziékat illetően, amikről mi már döntést hoztunk, például a menekültügyi rendszer, vagy az új menekültügyi ügynökség ügyére utalhatok, késedelmek vannak a tanácsnál azt illetően, hogy válaszoljanak ezen problémákra a megfelelő helyeken, és ez eh, azzal a következményen jár, hogy veszélybe sodorja a Schengeni térséget nem tudjuk a Schengeni problémát úgy megoldani, hogy elfelejtkezünk azon ügyekről, amelyek nem tartoznak szorosan a Schengeni térséghez, de kapcsolódnak ahhoz, és ezek kihatnak a munkánkra. Ez nem a mi munkánk, hanem a tagállamok döntése, amelyek zűrzavaros helyzetet teremtenek a többi dosszié és a Schengeni dosszié kezelését illetően. Ha a Schengeni térséget vissza akarjuk adni a polgároknak, azaz meg akarjuk erősíteni a szabad mozgást, akkor válaszolnunk kell ezen problémákra. És azt hiszem, ezt meg tudjuk tenni itt a szakbizottságban és a parlamentnél. As a result of this... Azt gondolom, hogy a szocialista és a liberális frakcióban sokan rájöttek a, a, a téma fontosságára, és konszenzus kezd kialakulni, és uh, Guillaume asszony, Wikström asszony és az összes többi árnyékjelentéstevő tudja, hogy kezd kialakulni a közös álláspont, tehát ennek eredményeképpen határozott jelzést, üzenetet adhatunk a tanácsnak, hogy határozottan lépjenek fel. Tehát erős konkrét üzenetet tudunk tolmácsolni. Elnök, köszönöm szépen. Kiváló jelentést írtál, és nagyon erős üzenetet hordoz ez majd az Európai Parlament részéről. A módosítók benyújtásnak a területén március 14-e délután egy óra. Ez volt az utolsó mai napi rendi pontunk. Március 12-én lesz a következő ülésünk, 7-től 9-ig este Strasbourgban. És 19. március 19-én Brüsszelben és 20-án folytatódik az ülés. Köszönöm szépen. Kellemes hétvégét. Ah! Ó!